Yes, we start the... Igen, megkezdjük az ülést, kedves kollégák, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor a napi rendtervezetet elfogadhatjuk. Van néhány közleményem, néhány bejelenteni valóm, valamennyi tolmácsolás rendelkezésre áll, kivéve a máltai, a szlovén és a horvát tolmácsolást. Többi hivatalos nyelven van tolmácsolás. Nyilvános meghallgatásokra vonatkozó engedélykéréseink a 2015-ös év első felére vonatkozóan ezeket kiküldtük a koordinátorok döntésének megfelelően, és az EU 2020-as stratégia felülvizsgálatáról fogunk beszélni, illetve az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemben az oktatás szerepéről szóló meghallgatás lesz egy fontos szempontunk, amiről a koordinátorok ülésén döntünk majd. Harmadik bejelentésem, közös nyilvános meghallgatásunk lesz a a TTIP foglalkoztatási és szociális aspektusairól 2014. december 2-án. Az INTE bizottsággal együttműködésben egy meghallgatást fogunk tartani. Ignacio García Balcero, az EU főtárgyalója, már visszaigazolta, hogy el fog jönni erre a meghallgatásra. Tehát másod, december másodikán a korábbi dátum, amit a meghallgatásra említettünk, illetve javasoltunk már nem érvényes. A negyedik bejelenteni valom, tegnap az Európai Bíróság határozatot hozott a végrehajtási aktusok alkalmazásával kapcsolatban. A bíróság megerősítette, hogy a, az EURES kapcsolatos aktusok jóváhagyása tekintetében a bizottság hatásköre érvényes, a parlament érveit megvizsgálták, és a bizottság nem, ha, nem haladta meg a ráruházott végrehajtási jogköröket. Így módon tehát az Európai Parlament keresetét elutasították. Az utolsó bejelenteni valóm pedig, hogy október 17-én, tehát holnap lesz a szegénység felszámolásának világnapja. Az idei év témája, hogy senkit ne hagyjunk magára, és lépjünk föl közösen. Ahogyan tudjuk, nem sikerült elérni azokat a célokat, amelyeket az EU 2020-as stratégiájában megfogalmaztunk a szegénység tekintetében. A szegénység ugyanis egyre növekvő mértéket ölt, így módon nem sikerült a céljainkat megvalósítani. Nagyon sok esemény lesz folyamatban a nappal kapcsolatban, a világnappal kapcsolatban, a tagállamokban, úgyhogy ezeket figyelemmel kísérhetjük. Nos, rendben, akkor ennyi lett volna ami a bejelenteni valókat illeti, úgyhogy akkor térjünk át a következő napi rendi pontra, a negyedik napi rendi pontra, mondja az elnök asszony. Az utolsó közleményem két foglalkoztatás ügyi bizottsági kollégánkkal kapcsolatos a STOA bizottságba. Szakbizottságunknak jogában áll, hogy a STOA panelbe két tagot kinevezzünk két és fél éves időtartamra, és a STOA alakuló ülését október 22-ére tervezik, délután két órára. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy két nevet javasolnak a néppártból. A néppárt Jasulvgyek asszonyt javasolta, a szociáldemokrata frakció pedig Pirinszki urat javasolta a Stolpanel tagjának. Ezen kívül pedig az ECR Andrew McIntyre-t javasolta, parancsoljon parancsolni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom kérni, hogy szavazzanak erről, de amit szerettem volna felvetni az az, hogy 15 tagja van a STOA panelnek. Ha ezeket, az egész, ezeket a tagokat a parlament egészéből neveztük volna ki, akkor normál esetben a Döhont rendszert alkalmaztunk volna négy néppárti, négy szociáldemokrata és egy a többi frakcióból. Ez lett volna felállás. És mivel minden szakbizottságból két tag mehet oda, így módon minden szakbizottság csak egy néppárti és egy szociáldemokrata tagot javasolhat. Így módon pedig a frakciókat korlátozzuk. Ezért azt szeretném kérni, tenni. Hogyha letelik ez a két és fél év, akkor próbáljunk meg egy másik módszert használni a helyek elosztásában. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Azonban a koordinátorok döntése az, hogy a két legnagyobb frakcióból lehet tagot jelölni, tehát Jaslovega asszonyt és Pirinszki urat, igen. Van ellenvetés, egy ellenvetés ezzel kapcsolatban. Köszönöm. A döntés megszületett. Akkor önt kinevezték a STOA panelbe. Négy ellenvetés volt, négy ellenszavazat. jegyzőkönyvek jóváhagyása, elfogadása, nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyveket módosítás nélkül jóváhagyhatjuk. És most elérkeztünk a négyes napi rendi ponthoz, foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában. Most pedig megnyitom a vitát, Megnyitom a vitát. Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony! Frakciónk, ahogyan látni is fogják, számos módosító indítványt terjesztett be ehhez az állásfoglalási indítványhoz, ami a szóbeli kérdéssel kapcsolatos. Az egyes módosítókat, amik a szóbeli kérdéshez kapcsolódnak, azokat is figyelembe kell vennünk amelyek valóban megváltoztatják a szóbeli kérdés a szöveg egyensúlyát. Ami pedig az általunk benyújtott módosítókat illeti, az állásfoglalás indítványra vonatkozóan, számos olyan van, amelyek megpróbálják az EU 2020-as stratégiának a szociális és foglalkoztatásügyi aspektusait erősíteni a teljes stratégia egészére vonatkozóan, hiszen az volt az elképzelés, hogy a stratégiának koherensnek kell lennie, ezért legalább azt fel kell ismernünk, hogy vannak olyan elemek, amelyek vonatkoznak a szociális és foglalkoztatásügyi kérdésekre. Frakciónk úgy érzi, hogy a stratégiának nem csupán a szegénységgel magával kell foglalkoznia, hanem az egyenlőtlenséggel is, ami egyre növekvő mértéket ölt. Ezzel kapcsolatban tehát, ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell a stratégia keretein belül. Úgy látom, hogy hasonló módosítókat is terjesztettek be, ezért azt gondolom, hogy sikerül majd kompromisszumos indítványokat beterjesztenünk. A gender kérdések, nemi esélyegyenlőség kérdéseit szintén érdemes megvizsgálnunk, hogyha számadatokat megnézzük például, hogy valamennyire sikerült-e közelebb kerülnünk a stratégiához, amit ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy pontos, időszerű információkat, adatokat kapjunk. Egyre szélesebb körben terjed el az a vélemény, hogy a tagállamok által kiválasztott mutatók miatt nem sikerül megfelelő összehasonlítást végezni. Illetve a konzultációnak a problémásságát is szeretném kiemelni, erre is több frakció utalt a módosító indítványok van, hogyha az üzleti szektort is úgy tekintjük, vagy például a szakszervezeteket, a dolgozók képviseletét, a civil társadalomnak nem juttatnak még mindig szerepet ebben. Tehát a konzultáció és a szerepvállalás tekintetében is a parlament szerepéről is terjesztettünk be módosító indítványokat, de véleményem szerint ezt a többi frakció is felvetette, úgyhogy itt mindenképpen törekszünk majd a kompromisszumra, annak biztosítására, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a parlament nagyon fontos, sőt szerves része kíván lenni a stratégia kifejlesztésében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Becker úr, a néppárt részéről. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, wir haben äh, einzelne Köszönöm szépen, elnök asszony. Van itt számos módosítónk, amelyek nem egyeznek itt a szöveggel. Erről még tovább szeretnénk konzultálni, nem tudjuk a szöveg egyes részeit a jellegi megfogalmazásban elfogadni. Nem tudom, van-e lehetőség itt még az egyes észrevételünk érvényesítésére. Egyébként nem állunk a jelentés útjában. Köszönöm szépen. Jutta Steinrück, az SND részéről. Ähm, Köszönöm szépen. Amit Jean éppen elmondott, az számunkra is érvényes. Alapvetően jó ez a tervezet, számos módosítóval. Itt a frakciónk számára az is fontos, hogy a szociális jellegű egyenlőtlés, egyenlőtlenséget kiemeljük, illetve a, a civil társadalom bevonását a szociális párbeszédbe, a gyermekeket sújtó szegénység témáját szintén integrálni kellene még a szövegbe. Nagyon jó módosító indítványok vannak a zöldeknél, illetve a GUE-nél, melyeket messze támogatni tudunk. Van néhány problémánk a néppárti és az ECR módosítókkal, mert számunkra a bürokrácia leépítése a vállalatoknál nem feltétlenül azt jelenti, vagy egyáltalán nem azt jelentheti, hogy elhanyagoljuk a munkavállalók védelmét. Ez számunkra nagyon fontos, és itt ezen lehet megmérni a végső eredményét mindezen intézkedéseknek. Nagyon fontos számunkra, mert a, a múltbeli viták során is felvetettük a scoreboard a szociális foglalkoztatás illetően szintén fontos. A szociális beruházásokat ki kell zárni a deficit korlátok vizsgálatánál a megszorítási politikák erősödése Európában nem feltétlenül jár együtt az új és jó munkahelyek teremtésével, és a foglalkoztatás politika mellett, amely bizonyosan fontos kell, hogy legyen számunkra, a szociális fejlesztés is nagyon fontos Európában. A foglalkoztatási célokat mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk a továbbiakban is, és ambiciózusan kell foglalkoznunk a szegénység leküzdésével, különösen a gyermekeket sújtó szegénység leküzdésével Európában. Ez nagyon fontos számunkra. Egyebekben reméljük, hogy a kompromisszumos tárgyalások során jó kompromisszumokat tudunk kidolgozni az emberek érdekében. Thank you, Madam McIntyre. Köszönjük szépen, McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik dolog, amelyel nem tudok feltétlenül egyetérteni, amelynek nem örülök különösebben az, hogy hogyan tesszük fel a kérdéseket. A kérdés felvetésben az szerepel, hogy egyetértünk-e, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy mit gondol a bizottság. Vagy a bizottság figyelembe vette azt, hogy. Tehát ahelyett, hogy mindig azt követeljük, hogy egyetértsen velünk a bizottság, talán inkább kérdéseket kellene felvetnünk. Van továbbá néhány SND módosító, amelyet az infrakcióm nem tetszéssel szemlél. Egy ideje beszélünk már az európai szemeszterről, Szerintem ezt itt nem kellene feltétlenül szerepeltetni ebben a szóbeli választigénylő kérdésben. Sajnálom, hogy Juttának nem tetszik, hogy hangsúlyozni kívánjuk, hogy a e, mobilitás és a e, munkahelyteremtés e, útjában álló akadályokat kívánjuk bontani, de hát lesz még alkalmunk, gondolom, arra, hogy vitázzunk erről, és hát lesz majd később egy vita az egészségügyi aspektusokról és a biztonságról, úgyhogy az azzal kapcsolatos mondandómat majd akkor mondom el. Én azt szerettem volna kérni, hogy talán Gáriga úr mondhasson el néhány szót, de ha a következő körben kívánunk sort keríteni erre, az is rendben van. Köszönöm. Köszönöm Marian Harkin az Aldétől. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Egyet értek Jean-nel, ami az egyenlőtlenség kérdését illeti. Az egyre növekvő egyenlőtlenség a tagállamok között és azokon belül is olyasmi, amit mindenképpen hangsúlyozni kell, erre irányul az egyik módosítóm. Továbbá a civil társadalom bevonása, nagyobb arányú bevonása is egy nagyon fontos dolog. A zöldek továbbá benyújtottak egy olyan módosítót, amely szerint az összes, az, mind az öt célkitűzést, fő célkitűzést el kell érnünk, ezzel is egyetértek. Továbbá a kiszolgáltatott, illetve határozott időre szóló munka szerződések ügyét is meg kell említeni. A fiatalok egy nagy része ilyen foglalkoztatásban dolgozik, legalábbis a legújabb statisztikák szerint. Úgy gondolom, ezt az aspektust is fontos megemlítenünk. Végezetül az egyik legfőbb nehézség, amelyhez szembesülünk majd az elkövetkezendő időben, az, hogy mit számolunk bele a deficit kiszámításakor, illetve mit hagyunk figyelmen kívül. Úgy tűnik, hogy kreatívabbnak kell lennünk, mint amennyire eddig kreatívak voltunk. Köszönöm. Köszönjük a Guétól. tól Rina Ronyekári. Uh, is there someone... Vagy esetleg valaki más? Senki a Guéból nem kér szót? Rendben. Akkor haladunk tovább. FDD. Laura Agia. Grazie, Presidente. Colleghi. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, kollégák! Az állásfoglási javaslatot elemezve foglalkoztunk itt a kollégákkal benyújtott módosítókkal. Sajnálta vettük észre, hogy amikor az egyes frakciók a módosítókat elemzik, akkor a mi módosítóinkat figyelmen kívül hagyják. A polgáraink érdekében dolgozunk, tehát jobb lenne, ha kicsit jobban partnerként kezelnek bennünket. Három módosítót nyújtottunk be ezen állásfoglalás tervezetek kapcsolatosan, mert a 2020-as stratégia célkütőzéseit nem tudjuk elérni. Ennek egyik fő oka az a tény, hogy a foglalkoztatás olyan probléma, amelyet sajnos nem kezelnek egyformán az egyes országokban. Olaszországban nagyon súlyos a probléma, a munkavégzést eh, sújtó adók, hogyha az adó terheket nem sikerült csökkentenünk a vállalkozók vállain, akik valóban munkahelyet tudnak teremteni, akkor nem tudunk munkahelyeket létrehozni. Beszélhetünk mi itt az oktatásról, az innovációról, de elsőként az adónyomás enyhítése lenne a cél. Olaszországban 65%-ot ér el a munkavégzést sújtó adóterhek nagysága, és azt hiszem, hogy jó lenne homogenizálni Európában ezeket az adókat, ez elengedhetetlen számunkra annak érdekében, hogy a foglalkoztatást növelni lehessen. Nos, ezek a célok, amelyeket kitűzünk, mint például a 2020-as stratégia célkitűzései, évről évre egyre messzebb kerülnek tőlünk. A módosítóink pontosan ebbe az irányba mutatnak. Amikor új munkahelyeket teremtenek, akkor lehet az innovációra, az új technológiákra helyezni a hangsúlyt, a környezetbarát munkahelyekre, foglalkoztatásra. Valóban ezek a célok, de mindenképpen arra van szükség, hogy előzetesen az Európai Unió Olaszországnak világos iránymutatást adjon az adóterhek csökkentésére vonatkozóan. A miniszterelnökünk ma délelőtt elmondta, hogy hónapok óta miniszterelnökként ígéreteket tesz egyre inkább napról napra, amelyeket aztán nem vált be. Nos, persze jó tanácsok ezek, de a miniszterelnök beiktatása óta Olaszországban valójában semmit nem tett. Nem tudunk ilyen feltételek mellett munkahelyeket teremteni. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönjük. Marás Ártyi asszony kap most szót. Merci, madame le? Köszönöm, elnök asszony. Három dolog van, amire szeretném felhívni a figyelmet. Az első, az Európai Szociális Alapfelelőseként azt szeretném, hogy az Európai Szociális Alapot megvédjük. Ez ugyanis egy integrációs ösztönző a foglalkoztatásban. Nem szabad összekeverni ezt a strukturális alapokkal. Az állam és kormányfők egész egyszerűen meg akarták szüntetni az Európai Szociális Alapot, és a kohéziós alapba akarták ezt integrálni. Azt hiszem, hogy ez alkalom arra, hogy kiemeljük az Európai Szociális Alap jelentőségét. A második dolog ami a fiatalok munkavállalására irányuló kezdeményezést illeti. Nos, itt segíteni kell a tanácsot, ugyanis a tanács mindig a globális kontextussal foglalkozik, a fiatal foglalkoztatását illetően, és most az operatív programok kérdése vetődik fel a tagállamok szintjén, és nagyon erős követelésekkel kell fellépnünk ezeket illetően. A harmadik dolog pedig a részmunkaidő és a bizonytalan munkakörülmények. Beszéltünk a fiatalok jelentőségéről, ami a részmunkaidőt és a bizonytalan munkakörülményeket illeti, de nagyon fontos kiemelni, hogy a nők a válság következtében szintén ilyenfajta munkák elfogadására kényszerültek. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönjük. Ribeiro asszony. Obrigado, Sr. Presidente. Um, e- Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt nevében különböző módosítókat terjesztettem be, amelyek a legtávolabbi régiókra vonatkoznak. Ezek fő jellemzője az az, hogy nagyon messze vannak a központi helyekhez, így módon a közlekedéshez való hozzáférés, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés is megoldatlan, ezért nagyon gyenge, törékeny gazdasággal rendelkeznek. 24%-os munkanélküliség tapasztalható itt, és 51%-os ifjúsági munkanélküliség. Hogyha tartós munkanélküliségről beszélünk, a legtávolabbi régiók sokkal magasabb tartós munkanélküliségi rátával rendelkeznek, mint más régiók. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 340. cikkében a legtávolabbi régiókkal szemben megfogalmazzák a pozitív diszkrimináció kötelességét így módon szükségesnek tartom, hogy a többi régióhoz képest e régiók előnybe kerüljenek annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit megvalósítsuk, és megfelelő mechanizmusokat kell kidolgozni azért, hogy ezek a régiók esélyegyenlőséget kapjanak a többi régióval szemben. Köszönöm szépen, Mann úr következik. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az olasz felszólaló utalt arra, hogy hazájában magas adó terhek sújtják a vállalkozásokat, igazuk van, a franciák elmondhatnák ugyanezt, Franciaországban is rendkívül magas adókat fizetnek a vállalkozások. Ez azt jelenti, hogy először is a tagállamok kell, hogy elvégezzék a feladataikat, hogy aztán mi európai szinten tudjunk gondoskodni arról, hogy munkahely, a munkahelyteremtés lehetővé váljon, és hogyha másodszorban egy közös európai irányba akarunk elindulni, akkor az európai szemesztert tartalommal kell megtölteni. Úgy gondolom, teljesen hibás lenne azt mondani, hogy nincs szükség az európai szemeszterre, szükség van rá. De úgy gondolom, hogy ugye elhangzottak itt olyan javaslatok, hogy az európai szemesztert át kellene alakítani, de hát sok tagállam még egyszerűen nem is ismeri az európai szemesztert, egyelőre még nincs is nem is teljes a megvalósítása ennek. Akkor min, min akarunk, mit akarunk felülvizsgálni, mit akarunk átalakítani? Mi itt az Európai Parlamentben mindig nagyon nagy időnyomás alatt vagyunk, hogyha nem vagyunk elég gyorsak, akkor sokszor azt mondják, azt, azt vágják a fejünkhöz, hogy a parlament nem nyilatkozik. Tehát fontosnak tartom azt, hogy mi mindenképpen befolyásoljuk a tartalmi kérdések alakulását is. Aztán a nyolcas pont alatt itt van a 129 milliárd eurós adat. Hát én egy, egyelőre örülök a 6 milliárd eurónak is. Ez egy első lépésnek jó. Van, aki a 21 milliárdnál több, magasabb összegekről beszél, és így tovább. Úgy gondolom, nem elsősorban arról van szó, hogy milyen összeget osztunk szét, hanem hogy mely összeg kerül hova, ez a lényeges kérdés, és hogy milyen eredményeket érünk el a pénzekkel célzottabban kell felhasználni a pénzeket. Ez kell, hogy legyen egy első lépés, nem pedig az, hogy partalan összegeket próbálunk, partalan összegekkel próbálunk operálni. A 6 milliárdot egyébként még fel sem használták a tagállamok, mert az érintett intézmények nem képesek együttműködni. Ez a realitás. Ezt mindenképpen szem előtt kell még tartanunk. Egyébként meg a szociális politikának mindenképpen ugyanolyan értékűnek kell lennie, mint a gazdaságpolitikának, ezen kell dolgoznunk, és ez azt jelenti, hogy a koordinátorokkal, a képviselőkkel együtt azon dolgozunk, hogy az egyenjogúságot, egyenjogúságunkat érvényre juttassuk. Az emberek erre várnak, ezt kell elérnünk. Köszönöm. Jászlováká asszony. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam zwrócić uwagę na zapisy dotyczące nieobligatoryjnych. Köszönöm, elnök asszony. Ami a célkitűzések fakultatív jellegét, illeti a szegénység csökkentését illetően, nos, ezek nem azonos szinten vannak a munkanélküliség jelenlegi szintje a megszorítási politikák gyümölcse. Nos, én nem értek egyet, azt hiszem figyelnünk kell arra, hogy a közpénzeket hatékonyabban költsük el. Azt javasolnám tehát, hogy vezessünk be egy kötelező elemet a költségvetésbe, a megfelelő foglalkoztatási, oktatási, struktúrális reformok végrehajtásával. Számos válság sújtott minket itt Európában, és Thomas Mannra utalnék, aki elmondta, hogy sokan nem is tudják, hogy egyáltalán mi is az az európai szemeszter. Egy tanulmányt vizsgáltam a közelmúltban, és sok önkormányzat például az EU 20 as stratégiáról sem értesült, még azt sem tudja, hogy mi az. Noha ezen a szinten kellene végrehajtani a stratégiát. Ez az ismerethiány igencsak nyugtalanító. Ez a mi feladatunk is lenne, amikor találkozunk a polgárokkal vagy az önkormányzatokkal, akkor az ilyen találkozók során meg kellene próbálni ezeket az információkat átadni nekik. Thank you, Mr. Benefy. Köszönjük szépen, Benefy úr. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy azzal kell kezdenünk az EU 2020-as stratégiánál, abból a tényből kell kiindulnunk, hogy most először a több éves pénzügyi keretrendszer nettó allokációja most először nettó csökkentést jelent, és úgy gondolom, hogy az EU 2020-as stratégiát nem lehet megvalósítani, annak céljait nem lehet elérni, hogyha nincsenek meg a megfelelő források annak végrehajtásához. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a több éves pénzügyi keretrendszer félidős felülvizsgálatát elérjük annak érdekében, hogy az EU 2020-as stratégia céljait meg tudjuk valósítani. Így módon az emberek ha ezt nem tesszük meg, az emberek mindig haragudni fognak ránk, ugyanis a célkitűzéseinket nem tudjuk megvalósítani, és az EU pedig olyan színben tűnik fel, hogy túl sokat ígér, viszont semmit nem ér el. Úgy hiszem, hogy ez egy fontos megoldást lehetne. Másrésztről pedig azt is vélem, hogy próbálok az ALDE kollégák felvetésére reagálni az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban. A 6 milliárd euró frontloadingja nagyon fontos, a tagállamok ezeket az erőforrásokat ezeket a forrásokat a megfelelő módon kell felhasználják, hogy ne pazaroljuk el a pénzt, ugyanakkor viszont szükséges van a forrásokra a következő évekre vonatkozóan is, 2016 után, ugyanis ezt a problémát máshogy nem tudjuk megoldani, nem tudjuk megoldani csupán az ösztönzőkkel, hanem a valódi iparpolitika újraindítására van szükség. Iparosítani kell a kontinensünket annak érdekében, hogy a beruházásokat fellendítsük. A beruházások ösztönzésének kreatív módja az is lehet, hogyha a deficit célokat valahogy megfordítjuk, ugyanis egyéb esetben nem tudunk olyan intézkedéseket megvalósítani, amelyekkel a növekedést fel tudjuk lendíteni, differenciálni kell. Erről a témáról már szóltunk korábbiakban is, a módosítók is ebbe az irányba mutatnak. Remélem, hogy jó kompromisszumot tudunk elérni, illetve kiegyensúlyozott javaslatot, amelyek valóban az EU 2020-as stratégia céljait valósítják meg. Ez számomra egyelőre csak ígéretnek tűnik, ahogyan most jelen pillanatban a stratégia áll. A polgárok is így érzik. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szion úr. Uh, Köszönöm szépen. Csak szerettem volna még egyszer hangsúlyozni, mennyire fontosak a kötelező célkitűzések. Nem meglepő, hogyha nincsenek kötelező célkitűzéseink, amelyek szankciókhoz kapcsolódnának a szociális oldalon, akkor az emberek nyilván ezt nem fogják komolyan menni. A gazdasági oldalon szigorú szabályok szerepelnek, jogi szankciókkal is, ezeket nyilván komolyan kell venni. Bármilyen unalmas is ezt ismételgetni újra és újra, mégiscsak ezt kell tennünk, ezt kell újra és újra hangsúlyoznunk, amíg végre történik valami az intézményekben. Köszönjük, Simon úr! Elnézést, előzőleg svédül ejtettem a nevét. Mártin úr. Yes, floor is yours. Köszönöm, elnök asszony. Először is egy ügyrendi kérdés. A legutóbbi szakbizottsági ülésünkön ezen állásfogást illetően bejelentette, hogy csak a frakciók nyújthatnak be módosítókat, és csupán angol nyelven. A vitát követően elfogadta, és még egyszer köszönöm, hogy a függetlenek is benyújthassanak módosítókat, és pedig az anyanyelvükön. Sajnálatos módon tegnap előtt angolul kaptuk meg a szöveget, és be kell, hogy valljam, hogy csak átfutottam a módosítókat, beleértve azokat, amelyeket benyújtottunk. Mégiscsak köszönöm, hogy engedélyezte, hogy mi is hozzájárulhassunk a szöveghez. Nos, ezt előre bocsájtva, anélkül, hogy jól tudnék angolul, csak átfutva a módosítókat, van egy súlyos ténymegállapítás, ami a 2020-as stratégia kudarcát illeti, hiszen mindenki elismeri, hogy ez nem működik abból a tényből is, hogy továbbra is a munkanélküliséget, a szegénységet, a fiatalok munkanélküliségét kezeljük, ahelyett, hogy az okokat, a gyökereit ezen problémáknak kezelnénk. És ahelyett, hogy megpróbálnánk teljes mértékben és radikálisan megváltoztatni az irányultságunkat a 2020-as stratégia során, még inkább terheket rakunk a tagállamok vállára. Itt a szabadkereskedelemről, a mondalizációról beszélünk, a kiküldött munkavállalók irányelvét is kétségbe vonjuk, amely a szegénység, a munkanélküliség egyik fő oka. Nos, mi vagy 20 módosított benyújtottunk a különböző viták során megértettük azt, hogy a kompromisszumból minket kizárnak, de mégis szeretném, hogyha biztosítana arról, hogy a vitában részt vettünk. Köszönöm szépen. Every member of the European Parliament has the az Európai Parlament minden tagjának jogában áll módosító indítványokat beterjeszteni minden szakbizottságban. Úgyhogy azt hiszem, itt valami félreértés történt, ami pedig a fordítást illeti, az angolal szoktuk kezdeni, és a többi pedig később érkezik, hogyha jól értettem a titkárság által elmondottakat. Köszönöm szépen, most pedig Gyereke úr következik. Tisztelt elnök asszony, az ECR árnyék jelentéstevőjeként köszönöm önnek, ezt az összességében jól sikerült jelentést. Már korábban is elmondtam, hogy szociálisnak azt tekinthető, ami a munkahely teremtéshez hozzájárul, Különösen igaz mindez az Európa 2020 stratégia szociális aspektusait tekintve. Európa úgy tud munkahelyeket teremteni, hogyha a középréteget erősítjük meg, illetve a KKV-kat erősítjük meg Európában, mint a gazdaság motorját. Akkor tudunk igazán együttműködni egymással, és sikeresek lenni, hogyha sikerül elmélyíteni a közös piacot, és sikerül leépíteni a bürokratikus akadályokat és a kkv esetében. Úgy gondolom, a sok-sok benyújtott módosítóban sok észszerű ötlet is felelhető, ECR-ként mi ezeket üdvözöljük. Egy-egy módosító, úgy gondolom, viszont szociálpolitikailag csak egyfajta óhajt fogalmaz meg, viszont nem igazán van keresni valója egy konkrét stratégiában. Hogyha megnézzük Antel McIntyre módosítóit és az én módosítóimat is, akkor látható, hogy mi azt szeretnénk, hogy a demográfiai tényező kerüljön jobban előtérbe, és mindenek előtt a KKV-kat és a családi vállalkozásokat szeretnénk szintén előtérbe helyezni. Remélem, hogy számíthatunk mindenki támogatására, és várjuk a konstruktív tárgyalásokat jövő csütörtökön. Köszönöm. Köszönjük, Szándár asszony. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözölni szeretném azt a kezdeményezést, amelyet mostanáig foganatosítottak a foglalkoztatás javára, különösen a fiatalok foglalkoztatására. Ugyanakkor kiemelnék egy fontos pontot. Úgy vélem, hogy a foglalkoztatás szorosan kapcsolódik, különösen a KKV-khoz, a kis és középvállalkozások ahhoz, hogy új munkahelyeket teremtsenek, ahhoz az kell, hogy bízzanak a jövőben. Nos, azt hiszem, itt három dologra kell helyezni a hangsúlyt. Egy stabil keretre ezen vállalkozók számára, amely nem változik öt évenként, és egy olyan globális környezetre van szükség, amely kedvező. Itt ugye szóba jönnek az adóügyi szabályok is, a szociális terhek, amelyeket ki kell igazítani. Egyes kollégáim ezt már elmondták, például Franciaország esetében is ez valódi problémát jelent vállalkozóink számára. Azt is szeretném elmondani, hogy az, hogy valaki munkahelyet teremtsen, az kapcsolódik az egyszerűsítéshez is a vállalkozásokon belül, hiszen nagyon sok kényszer nehezedik most a vállalkozásokra a szociális adóügyi, jogi jellegű, de administratív jellegű is. Meg vagyok győződve arról, hogy a munkahelyteremtés érdekében fel kell szabadítani a KKV-k potenciáljait, és őket kell ezen rendelkezés középpontjába állítani. Ebbe az irányba nyújtottam be módosítókat. Köszönöm. Thank you. I'll also give the floor to... Köszönöm szépen. Costello úrnak és szeretném megadni a szót, most pedig a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Szeretnék egy megjegyzést fűzni az egyik bekezdéshez, mégpedig a 15-ös bekezdéshez. Azt gondolom, hogy itt pontosítani kell a szöveget, a relatív szegénység egységes mutatójának alkalmazására szólít fel ez a bekezdés. Ez két eltérő kérdésre vonatkozik, ezért azt gondolom, hogy tisztázni kell, hogy ez mire vonatkozik, ugyanis ez arra is vonatkozhat, hogy minden tagállamnak ugyanazt a, azt az indikátort kell használnia, ugyanazt a mutatót, a tagállamok eredetileg úgy gondolták, hogy eltérő mutatókat használnak a szegénység mérésére, ezért kisé nehéz megállapítani, hogy hogyan tudjuk elérni azt a célkitűzést, amely szerint 20 millióval csökkentjük a szegények számát. Aztán, amikor egységes mutatóról beszélünk, akkor a relatív szegénységre is gondolhatunk. Az EU esetében abban az indikátorban állapodtak meg, amiből az egyik a relatív szegénység. Ez a súlyos bizonyos termékektől való súlyos megfosztottságot jelenti, így módon lehet a relatív szegénységet mérni, de hogyha ezt tesszük, akkor a szegénységnek az egyéb aspektusait nem tudjuk megvizsgálni, például hogyha válság van, akkor úgy tűnik, hogy a szegénység csönke, csökken olyan eh, népességi csoportok esetében, amelyeket véd a szociális háló. Így módon tehát a szegénység meghatározása is nagyon fontos. Egyes módosító indítványok ezt eh, egyébként pontosítják, ugyanis a megfogalmazás bizonyos részét megváltoztatják. Azt gondolom, hogy biztosítanunk kell, gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket az eltérő kérdéseket az adott bekezdésen belül akár külön kezeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm a hozzászólásokat. Mi következik most? Visszamegy, fogok menni a koordinátorokhoz, tehát újra a koordinátorokhoz fordulok, kompromisszumos indítványokat fogalmazunk meg, ugyanis nagyon sok módosító gyakorlatilag hasonló kérdésekkel foglalkozik. Úgyhogy akkor a koordinátorokhoz fordulok, e, kompromisszumos indítványokkal kapcsolatban ez a jövő héten lesz, és mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy ami a szóbeli kérdéseket illeti, 25 sorban határoztuk meg annak maximális terjedelmét, ezt nagyon fontos figyelembe venni. Rendben. Akkor Kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyájukat. Ugyanis szavazás következik. Nem, valóban szavazni fogunk. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási igénybevételéről fogunk szavazni. Írország és Görögország esetében. Először is egy levélről fogunk szavazni, amelyet Andersen cégre vonatkozóan fogunk benyújtani, ezt már megbeszéltük a globalizációs alkalmazkodási alappal kapcsolatban. Először a levélről fogunk szavazni, a szóbeli módosító nélkül. Elnézést, akkor a szóbeli módosítással módosított levéről fogunk szavazni. A szavazást megnyitom. Rendben, köszönöm szépen. Akkor ezt elfogadtuk. Ezután pedig A következő pedig a hatos napi rendi pont, szintén globalizációs alkalmazkodási alap Görögország. A szavazást megnyitom. Lezárom. A néppártból kettővel többen szavaztak. Kérem, hogy vegyék ki a kártyájukat. Még mindig egyel többen szavaztak. Most már rendben van. Még mindig egy bocsánat. A néppártnál most már rendben van, és el is fogadtuk a szöveget. Köszönöm szépen. Térjünk át akkor a hetes napi rendi pontra, az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégiája. Ebben az esetben is az eszmecserével fogjuk kezdeni. Becker úrnak fogom először megadni a szót. Parancsoljon öné a szó. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte den... Elnök asszony, megvárnám a továbbiakat, mert egyelőre még nem olvastam végig az egész szöveget, úgyhogy akkor most Steinruck kolléganőnek adnám meg a szót. Jutta Steinruck, the floor is yours. Jutta Steinruck, akkor öné a szó. Nos, remélem, hogy tovább is ilyen lelkesek leszünk a téma iránt, mint eddig. Mi úgy gondoljuk, ez a keret elkésett és túl gyenge is. hogy a stratégia Refit program részévé váljon, ez az elgondolás nálunk mindenképpen nem tetszést vált ki. Már elmondtam korábban, hogy a munkahelyi biztonság nem tekinthető bürokratikus akadálynak. Ha megnézzük, hogy évente 4000-en halnak meg munkahelyi balesetben, és évente 160 ezeren halnak meg a különböző munkájukkal, munkájuk végzésével összefüggő ártalmak, miatt, akkor egyértelmű, hogy itt nem bürokratikus kérdésekről van szó. A szóbeli kérdésben nagyon fontos követelésekre van szükség, szükség van kötelező standardokra, normákra a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén be kell vonni továbbá a szociális partnereket, akik rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel, és világosan definiálni kell, mit is jelent a munkahelyi baleset, és a munka végzésével összefüggő megbetegedés vagy ártalom. Ezeket mindenképpen szerepeltetni kell a szövegben. Szeretném elmondani azt is, hogy fontosnak tartom, hogy azok a munkavállalók, akik a biztonsági rések körül szólnak, felhívják a figyelmüket azokra, azokat nem szabad fekete listákra helyezni. Ők ugyanis a mi szemszögünkből szemlélve előmozdítják a biztonsági standardokat Európában, éppen ezért védelemre, kell, védelemre szorulnak. Köszönöm, mekintai asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm! Az egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkoztató irányelvek felülvizsgálatát, és nagyon fontosnak tartom, hogy vizsgáljuk meg, hogy valóban megfelelőek-e, helytállóak-e ezek az irányelvek. Azt is szeretném pontosítani, hogy soha nem fogom támogatni azt, hogy csökkentsük a munkavállalók védelmének szintjét, de most nem erről van szó. Abban valóban hiszek, hogy egyszerűsíthetjük a bürokráciát, és ugyanakkor viszont a szabályok betartásának szintjét is növelhetjük. Én magam is vállalkozó vagyok, hogyha valaki kisvállalkozó egy napot eltölt a munkával, és este pedig én magam vagyok a könyvelő, a jogász, az egészségvédelemmel és munkabiztonsággal foglalkozó személy nagyon gyakran egymásnak ellentmondó jogszabályoknak kell megfelelni és megpróbálni azokat értelmezni. Hogyha valakinek nagy vállalkozása van, akkor erre megvan a kapacitása, de mikrovállalkozások esetében ez csak plusz terhet jelent. És úgy vélem, hogy ez megakadályozza a vállalkozásokat abban, hogy több szemét vegyenek fel, és megakadályozza, hogy akár az józan és szabályai szerint tevékenykedjenek. Azt hiszem, hogy azt kellene közelebbről megvizsgálnunk, az az, hogy a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani annak meghatározásában, hogy mikor van szükség kockázatértékelésre, amit valóban rögzíteni kell, és rengeteg papírmunkát igényel. Én magam az Egyesült Királyság tapasztalat táról beszélhetek, de a mi munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályaink sokkal inkább a gyakorlati a szempontokat veszünk figyelembe, inkább az eredményeket nézzük, nem pedig a dokumentációt. Tudom, hogy a különböző tagállamokban ez máshogy szerveződik, de azt hiszem, hogy a tevékenységünk során arra törekedjünk, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, hogy javítsuk a szabályoknak való megfelelést. Én magam nem támogatom a kötelező ütemterveket, hanem úgy gondolom, hogy egyfajta célkitűzéseket kell a szakpolitikákban meghatározni. Nagyon célzottaknak kell lennünk. Mindannyian egyfajta karácsonyfaként használjuk, vagy kívánságlistaként használjuk a szóbeli kérdéseinket, és mindent bele akarunk írni. De van már saját kezdeményezésű jelentésünk az azbestről, Deli kolléga jelentéséről már szavaztunk, úgyhogy szerintem próbáljuk meg azért az átfedéseket elkerülni. Ha azt akarjuk, hogy világos, konkrét választ adjon nekünk a bizottság, akkor világos, célzott kérdéseket kell feltenni. És szerintem ez lenne a feladatunk. Köszönöm szépen, Harkin asszony következik az Álder részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony számadatok az elmúlt évek során javultak, ez jó, de jut-e Steinröknek igaza van? Azon emberek száma, akik munkahelyi balesetben hújnak el, egyszerűen megdöbbentő. Négy ezer személyről van szó évente. És ezzel ellen tennünk kell valamit. A kérdés gondolom éppen ezért az, hogy mit tehetünk azért, hogy javuljon ez a helyzet. Az Európai Bizottság 2013-as konzultációja, illetve az arra adott reakcióból az derült ki, hogy a KKV-k úgy érzik, hogy túl nagy administratív terhek hárulnak rájuk. Meg kell néznünk tehát, hogyan biztosítható, hogy még mindig magas szintű megfelelés érvényesüljön, miközben azonban, ahol lehet, leegyszerűsítjük a szabályokat. Enzieval értek egyet, gyakorlati és költséghatékony lépésekre van szükség, és megfelelő kockázat felmérési eszközökre van szükség, talán tagállami szinten létrehozott eszközökre, amelyekkel segíteni lehet a KKV-knak azért, hogy ne kelljen nekik maguknak ezt meg kell megtenni újra és újra. Azt gondolom, hogy a statisztikai adatokon fontos javítanunk, de arra is oda kell figyelnünk, hogy ne háruljanak túl nagy terhek, főként a kisvállalkozásokra. És végezetül minden munkahelyen ott vannak a dolgozók, és ott van a vezetőség, és hogyha igazi szociális párbeszéd valósul meg, akkor már ez önmagában is egy olyan mechanizmus lehet, amelyel szavatolható, hogy költséghatékony, biztonsági segészségvédelmi egészségvédelmi intézkedések legyenek érvényben, amelyek igazán működnek is. Úgyhogy szerintem mindenképpen a szociális párbeszéd a stratégia része kell, hogy legyen. Köszönöm. A GOA részéről van-e itt valaki? Nincs? Úgy látom, nincs itt senki. A zöld frakciót képviseli -e valaki? Lambert asszony elment. She instead of. Okay, then we go to EFDD. Jó, akkor az e FDD következik. Begin. Asszony. Köszönöm, elnök asszony. Támogatom a kollégáim álláspontját, és a KKV-kra szeretném szintén felhívni a figyelmet, amelyek Olaszországban, mint Európa többi részén is sajnos nagyon nyögnek az administratív terhek alatt. A munkahelyi biztonság kérdés azonban túlságosan fontos ahhoz, hogy ezt egész egyszerűen egy administratív folyamatnak, vagy további administratív tehernek tekintsük. Én is volt vállalkozóként szólok, és az emberi erőforrások területén is van tapasztalatom, nagyon üdvözöltem a közösség irányelv átültetését Olaszországban, amely újdonságot jelentett a munkahelyi biztonság területén. Például a munkai stressz fogalmát is bevezette, és ezt további ö, igazolások kiadáshoz kötött egyes vállalkozásokban. Nos, a vállalkozásomat ö, ö, annak következtében is kellett bezárni, hogy ez nem volt szükséges Olaszországban. Egyes kisvállalkozások online tudják kitölteni az erre irányuló kérdőíveket, és így oldják meg a problémákat. A mikrovállalkozásokban a munkahelyi stressz sokkal inkább jelen van, mint a nagyvállalatoknál, hiszen valós a nehézség a munkavállaló számára azt illetően, hogy a nehéz helyzeteket, illetve feljelentéssel éljen a megfelelő fórumokon. Tehát uh, itt mindenféleképpen jogos igények merülnek fel a vállalkozók részéről, a mikrovállalkozók részéről, akiknek a túlélését kell küzdenünk, ugyanakkor munkahelyeket is kell teremteniük, amelyek biztonságosak és egészségesek, és lehetővé teszik a vállalkozások potenciáját a lehető legjobban kibontani. Hogyha valaki nyugodt körülmények között dolgozik, akkor az produktívabb is, ezt is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Mr. Simon. Köszönöm szépen, Simon úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm. Ami a kis és mikrovállalkozások terheinek csökkentését illeti, mindenki szeretné a bürokráciai terhet csökkenteni, főként ha szükségtelen, és szükségtelenül sújtja a kisvállalkozásokat. Talán ugyanaz a formanyomtatvány kitöltése nem kell vonatkozzon a kisvállalkozókra, amelyeket ki kell tölteni mondjuk a nagyvállalatoknak. Azonban a dolgozók jogai, egészség, gyermekhez, egészségvédelemhez, munkavédelemhez való jogai meg kell egyezzenek a kisvállalkozások és a multinacionális vállalatok esetében ugyanúgy. Ami pedig a kisvállalkozó képviseleti szerveit illeti, ezt nagyon világosan kimondják. Azt mondják, hogy igen, ugyanazokat a kötelezettségeket várjuk el a kis munkáltatók esetében, mint a nagy munkáltatók esetében, de ez nem mindig egyértelmű a jobboldali frakciók retorikájában. Ezért azt gondolom, hogy nagyon pontosan kell megfogalmazni, hogy a jegyzőkönyvbe is úgy kerüljön be, ugyanis nem lehet a biztonságos munkavégzéshez való jognak két szintjét meghatározni. Ugyanolyan jogok illetnek meg mindenkit, mindenhol és ezt meg lehet tenni akkor is, hogyha adott esetben csökkentjük a bürokratikus terhet. Egy másik megjegyzésem is lenne, Antia McIntyre azt kérdezte, hogy miért kell beszélni az azbestről, amikor erről már volt saját kezdeményezésű jelentésünk. Hát ez itt most egy stratégia, egy sokkal szélesebb körű, átfogóbb jellegű, több éves stratégia kell legyen, azon ezért azt gondolom, hogy nem lehet kihagyni ebből valami olyan fontos, súlyos dolgot, ami több ezer embert öl meg évente. Hát miért kellene kivenni az azbesztet a szövegből? Szerintem igen, és akkor mondjuk el újra meg újra. Legyen egy nyilvántartás, sokkal több képzésre van szükség az azbesztel kapcsolatban. Hogyha nem haj, vagyunk hajlandóak erről beszélni, akkor ki fogja ezt megtenni, és ha nem itt, akkor hol? Ennek a fontos átfogó jellegű munkának pedig egy olyan lényeges pontja is van, hogyha például megnézzük a kisvállalkozásokat mondjuk az építőiparban, ahol az egészségvédelmi és biztonsági kérdések kulcsfontosságúak, és ahol évente Európában több ezren halnak meg, óriási, nagyon nagy, nagyon nyereséges multinacionális vállalatok tevékenykednek, azonban ezek a cégek tulajdonképpen közvetlenül senkit nem alkalmaznak, hanem alvállalkozókkal, kisvállalkozásokkal vetetik fel azokat a munkavállalókat. És alapvető fontosságú, hogyha ezek az alvállalkozók által alkalmazott munkavállalókat ugyanúgy kell kezelni, mint az alvállalkozók munkaerőit, foglalkoztatottjait, hiszen ezek valójában óriási multinacionális vállalatok alkalmazottai, ha úgy vesszük. Köszönöm szépen, Simon úr, Rowley úr következik. Euh, Roland, igen. Köszönöm, elnök úr. Nekem is van szakmai tapasztalatom, sokat dolgoztam a munkai balesetekkel kapcsolatosan és a foglalkoztatási ártalmakkal kapcsolatosan, más és más ágazatokban. Uh, Nos, az öt észrevételre késztet, a stratégiáról beszélünk, és ez túlságosan lassan valósul meg, noha itt sürgősségről lenne szó, és ez a második észrevételem. Itt két elem van. Egyrésztről az emberi szempont, itt beszéltünk a 4000 halálesetről, és a rengeteg súlyos balesetről, aztán az ezen, ezek következtében fennmaradó tartós ártalmakról, de ennek fontos gazdasági költsége is van, és mindez nagyon súlyosan sújtja a vállalatokat, ugyanakkor az állami költségvetést is, mégpedig a szociális, a társadalombiztosításon keresztül. Itt a statisztikákban tapasztaltunk bizonyos csökkenéseket a baleseteket illetően, de fontos a munkahelyek valóságára felhívni a figyelmet, hiszen a foglalkozások is változtak, szellemi jellegűek, kevésbé fizikai munkához kapcsolódnak, így kevesebb a fizikai jellegű baleset, de új problémák merültek fel, mint például a burnout. Itt hosszú listát lehetne összeállítani ezen betegségek változásával megváltozásáról, alakulásáról. Aztán azok a termékek, amelyeket a munkavállalók használnak, azok is ahhoz vezettek, hogy mindenféleképpen nyomban követésre és harmonizációra van szükség ezen a területen a különböző jogszabályokról beszélünk egyik országban, illetve a másikban. Az egyik országban esetleg rákeltőnek tekintenek egy adott anyagot, és néhány kilométerrel arrébb a határ másik oldalán az adott termék már nem jelent problémát, aználják. Nos, ö, itt ö, azt hiszem, hogy mindenféleképpen vissza kell szorítanunk a betegségek szemet. Itt a megelőzés egy alapvető elem, a tájékoztatás a másik alapvető elem, a harmadik az egyeztetés a szociális párbeszéd esetében, és a negyedik elem az ellenőrzés. És itt két szempont vetődik fel, az egyik a jogszabályok tiszteletben tartásának ellenőrzése, de ugyanúgy fontos a KKV-k esetében, a mikrovállalatok esetében, a tájékoztatás, ugyanis itt vezetni kell a munkavállalókat, gyakran nem tartják tiszteletben a vállalatok a jogszabályokat, és ez akár csőddel is fenyegetheti őket. E, néha nem is tudják, hogy mit is kellene használni, milyen fajta eszközöket, vagy folyamatokat, vagy védelmet a munkavállalók számára. Esetleg halálos baleset következett be, a biztosítás levont ennek a következményeit, és esetleg csődbe jutott a vállalat. Aztán itt van az egyszerűsítés kérdése, mindenki egyetért azzal, hogy egyszerűsíteni kell a jogszabályokat, de ez sohasem hajtható végre úgy, hogy esetleg kétségbe vonjuk a hatékonyságot ezen jogszabályokat illetően, ami a munkavállalók egészségét és biztonságát illeti. Köszönöm. Uh, Mr. Fontoulis. Fontoulis úr, Köszönöm szépen, elnök asszony. A statisztikák gyakran nem felelnek meg a valós tényeknek, amikor a munkahelyi biztonság kérdéséről van szó. Röviden hazámról szólnék, ugyanis nálunk sokan biztosítás nélkül dolgoznak, tehát hogyha munkahelyi baleset következik be, akkor még csak el sem ismerik azt munkahelyi balesetként. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden munkavállalónak legyen biztosítása, és hogy ezen felül további intézkedésekre is viszonyulhassanak, hogy javuljon a munkahelyi biztonság. Köszönöm. A KKV-k esetében, ha történik valami a munkavállalókkal, akkor az katasztrofális következményekkel lehet egy, egy kis vagy középvállalkozás számára. A nagyvállalatoknál vannak biztosítások, vannak megfelelő munkavállalók, akik a munkahelyi biztonsággal foglalkoznak, Úgyhogy mindenképpen a KKV-k érdeke, hogy legyenek szigorú szabályok ezen a téren. Megadom a szót a bizottságnak. Le Gall úr. Thank you, but I don't think we, uh... Köszönöm szépen, asszonyom. Mi nem igazán fűznénk ehhez hozzá semmit, ugyanis egy szóbeli választ igénylő kérdést készítenek éppen elő, úgyhogy erre majd válaszol az illetékes biztos januárban. Régner asszony, elnézést nem láttam, hogy jelentkezik a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha az ember itt a bal sarokban ül, akkor lehet, hogy nem látják meg olyan könnyen. Sok mindent elmondtak már a kollégák, csak kiegészítésképpen mondanám el, hogy a prevenció, a szociális párbeszéd rendkívül fontosak, amikor stratégiáról gondolkodunk. De még egy dolgot leszögeznék. Amikor munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről beszélünk, akkor ez nem egy olyan dolog, ami járulékos, hanem egy alapvető jogról beszélünk. Ezt mindig tartsuk szem előtt a stratégia kapcsán. Nem arról van szó, hogy kijátsszuk a bürokrácia leépítését az egészségvédelem, illetve a biztonság ellenében. Ezek olyan jogok, amelyek mindenkit megilletnek függetlenül attól, hogy kis, közép vagy nagy vállalatnál dolgoznak. Szerintem mindig ez kell, hogy vezéreljen bennünket az elkövetkezendő munkánk során. Ami pedig a kihívásokat illeti, nem csak egyre több az úgynevezett intellektuális munkahely vagy munkakör, hanem olyasmi történik, amit néhány évvel ezelőtt még nem tudtunk volna elképzelni. Egyre több kis üzlet nyílik például a metroállomásokon. Mit, mit tehetnek azok a munkavállalók, akik állandóan rossz minőségű levegőt lélegeznek be, vagy például a szupermarketekben azok az eladók, akik a hűtőrészlegen dolgoznak, és állandóan hidegben kell dolgozniuk. És végül mindenki ismeri már ezt a példát, de nem lehet eleget hangsúlyozni a fodrászokra vonatkozó megállapodást. Két nappal ezelőtt, és ezt mindenek előtt McIntyre asszonynak mondom, öm, fodrászok munka adóival is beszéltem Angliából, akik maguk is azt mondják, hogy amikor arról van szó, hogy kesztyűt vegyenek fel, mint ahogyan a szociális partnerek abban meg is állapodtak, az nem egy bürokratikus akadály, hanem olyan, mint amikor az ember autóba ül, és a, bekapcsolja a biztonsági övet. Fontos tehát, hogy azokat vonjuk be ebbe az egész folyamatba, akik a realitásokkal, a gyakorlati kérdésekkel is tisztában vannak. Fontos, hogy őket is meghallgassuk, ahelyett, hogy állandóan csak a negatív példákat sorolnánk fel, mint ahogyan az a refét esetében gyakran megtörténik. Tehát nézzük meg pontosan mi is a helyzet a gyakorlatban, és tartsuk szem előtt azt, hogy itt alapvető jogokról van szó. Thank you, uh, madam. And uh, uh Mr. Krasnodebski, the floor is yours. A szó. Jeszcze jeden aspekt. E, Nos, egy szempontra szeretnék rámutatni. Szó esik arról, hogy a jogszabályok túlságosan bonyolultak, és a munkaadók szemre ezek az előírások nem túlságosan kedvezőek. Nos, a mindennapi életben az a helyzet, hogyha a jogszabályok túl bonyolultak, nos én csak munkavállaló voltam, munkaadó soha nem voltam. Munkavállalóként Gyakran ö, ö, jogszabályokkal kerülünk szembe, és olyanok ezek néha, amelyek nagyon messze vannak a munka valós világától. Hogyha az előírások túlságosan bonyolultak, akkor ezek a munkavállalók ellen vannak valójában miért is, Európa egy része Közép- és Kelet-Európában az a helyzet, hogyha a jogszabályok túlságosan bonyolultak, és nem tudják ezeket egyszerűen alkalmazni, akkor egész egyszerűen a mindennapi életben figyelmen kívül hagyják ezeket. A munkavállalók azt mondják, hogy ugyan már hagyjuk ezeket. És akkor következik be a baleset. Ebben az esetben a munkavállalókat nem kártalanítják, hiszen a jogszabályok nem kerültek betartásra. A jogszabályok egyszerűsítése tehát annak érdekében, hogy azok közelebb kerüljenek a valósághoz. Ezek, ez az egyszerűsítés valójában a munkavállalók érdekeit szolgálja. Az egyik kolléga azt mondta, hogy sok munkavállaló nem rendelkezik társadalombiztosítással, aztán vannak helyek, ahol túlságosan összetettek az előírások, ezeket figyelemben kívül hagyják, és így baleset következhet be, vagy foglalkoztatási ártalom keletkezik, és ilyen esetekben gyakran kiderül, hogy az egészségügyi munkahelyi biztonsági előírásokat nem tartották be. Tehát a munkavállalók és a munkaadók érdekét szolgálja, hogy világos előírások keletkezzenek, amelyek talán ö, kevesebb tartalommal bírnak, de ezek a munkavállalók érdekét szolgálják. a via als Politik. Nos, mi politikusként, tanácsként, bizottságként, európai parlamentként mindenféleképpen nem szabad azt képzelnünk, hogy jobban tudunk dolgokat, mint a szociális partnerek, a munkaadók és a munkavállalók. Ők sokkal jobban ismerik ezt a világot, jobban tudják, hogy mire van szükség a munkai és egészségvédelem területén, annak érdekében, hogy az embereket védjék. Evelyn Régner nagyon jól elmondta, hogy itt az alapjogokat kell betartani. Hogyha vannak megállapodások, akkor a politika ezt nem ö, kezdheti vizsgálni, azoktól kell megtudnunk, hogy mire van szükség, akik ezeken az előírásokon, megállapodásokon dolgoztak, és gyakran ezek nem túl összetettek, hanem néha túl drága ez a folyamat. És a kollégák elmondták, hogy mik is a következményes költségek a társadalom számára, hogyha a munkai biztonságot leépítik. Ez a közösséget érinti. A vállalatok talán itt vagy ott pénzt takarítanak meg, de mi társadalomként sokkal nagyobb kiadásokkal kell, hogy szembenézzünk. Tehát, hogyha a szociális partnereknek van egy megállapodásuk, akkor a bürokrácia leépítés címszava alatt nem szabad ezt lesöpörni az asztalról. Én bízom a szociális partnerek szakértelmében, akik az adott megállapodást megkötötték, és itt a frakcióm nevében szólok, a politikának ki kell jelenteni, hogy igenis mások jobban tudnak bizonyos dolgokat. Thank you, and, uh... Köszönöm szépen. Dominik Márten következik. Köszönöm, elnök asszony, ahhoz csatlakoznék, amit kollégáim elmondtak. Franciaország esetéről szólnék. Franc Franciaországban a munkavállalók védettek, a feltételek jól alkalmazásra kerülnek, az előírások a ö, különféle hajógyári munkahelyeken, egy építkezéseken vannak kiküldött munkavállalók, akik a származási országok szabályai szerint működnek, és itt mindenképpen harmonizációra lenne szükség ezen európai országokkal. De a hogyan kifejezték, hogyha túlságosan kötelező érvényűek ezek, akkor nem alkalmazzák eléggé ezeket a jogszabályokat. Mindenképpen el kell kerülni, hogy a kevésbé védett munkavállalók menjenek dolgozni más országokba. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat. Ez volt az első eszmecserénk a szóbeli kérdéstervezettel kapcsolatban. Ezt a szakbizottság nevében a második novemberi plenárisra fogom beterjeszteni. A koordinátorok pedig figyelembe veszik az önök hozzászólásait, a titkárságnak kell a koordinátorokon keresztül eljuttatni a módosító indítványokat október 20-áig, déli 12 óra a határidő. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Most pedig akkor következzék a nyolcas napi rendi ponttal kapcsolatos eszmecsere. Ez is egy szóbeli kérdésre vonatkozik. szövegtervezetet október 13-án megküldtük minden képviselőnek. Ennek alapja az a közös jelentés, amit az Európai Bizottság készített a fai alapú egyenlőségre vonatkozó irányelv. Most Becker úrnak fogom megadni a szót, ő kezdi. Ja, wir haben in unserer Fraktion keinen... Äh, Mi a frakción belül semmiféle gondot nem látunk a szövegtervezettel kapcsolatosan, ezért csak annyit szeretnék mondani, hogy pozitívan értékeljük azt. Köszönöm. Thank you, Madam Steinrück. Yeah. Steinrück asszony. Nos, mi is úgy gondoljuk, hogy a kérdés első tervezete jó, két fontos irányelvről van szó, amelyeket a tagállamokban mielőbb végre kell hajtani. Főként azt tartom fontosnak, hogy jobban alkalmazzák ezeket az irányelveket, és azt is biztosítanunk kell, hogy megfelelően tájékoztassák az embereket helyben a meglévő jogaikról. Különösen a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv esetében nekünk szakbizottságként nagyon aktív szerepet kell vállalnunk. Nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, hogy helyben valóban végrehajtsák a szabályt. Fontos, hogy a munkánk során ez, ennek központi jelentőséget tulajdonítsunk. Well, thank you for the... Köszönöm szépen. Ugyanúgy járunk el ebben az esetben is, mint a másik szóbeli választ igénylő kérdés esetében, vagy esetleg a többi koordinátor kér szót, Harkin asszony? Köszönöm elnök asszony, nagyon röviden mi is támogatjuk ezt a szóbeli kérdést, és talán egy-két apró változtatást fogunk javasolni. Például a második kérdés, ami a tudatosság az ismeretek hiányáról szól, ugyanis ezt teljes mértékben támogatni tudjuk, ami pedig az adatgyűjtést illeti. Megfogalmaz, tudtak. aggályok az adatgyűjtés terheivel kapcsolatban. Hogyha elolvassuk a bizottság jelentését, úgy tűnik, hogy megfelelő adatokra van szükség ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy jó gyakorlatot folytatnak a tagállamok, főként, amikor a közvetett diszkriminációról beszélünk. úgyhogy erről még további megbeszélésekre lesz szükség, de általánosságban nagyon is tudjuk támogatni ezt a szóbeli kérdést. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig megadom a szót Stevens asszonynak az ECR frakció képviseletében. Colléga's, eh, ik wil ook graag... Köszönöm szépen, elnök eh, asszony, tisztelt kollégák! Az ECR frakció nevében eh, szeretném teljes mértékben támogatni ezt az eszmecserét. Már az előttem szóló is rámutatott, hogy bizonyos kérdések még nyitottak. Nos, valamennyi bizottsági kezdeményezéstől azt várjuk, hogy tájékoztatnak az aktuális fejleményekről, hogy felül tudjuk vizsgálni, hogy nincsenek esetleg nem szándékos, nem kívánatos mellékhatások ezen irányelvek esetében. Azt várjuk a bizottságtól, hogy specifikus eljárásmódot alkalmazzon, hogy ezen kérdésekre konkrétabb válaszokat tudjunk adni. Tehát egy specifikusabb eljárásmódot várunk. a jobb gyakorlati alkalmazásra tekintettel főként. Ez túlságosan általánosan fogalmazódik meg ebben a szövegben. Azt szeretnénk, hogy ezen megfogalmazást egy specifikusabb jellegű megfogalmazás váltsa fel és a tudatosság hiánya szintén túlságosan általános jellegű megfogalmazás. Az adatgyűjtés elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban célzottan tudjunk eljárni, és a rasszizmus, a fogyaték alapú megkülönböztetés és egyebek között világos különbséget tudjunk tenni nem észszerű a megkülönböztetésről csupán általánosságban beszélni, a megkülönböztetés fajtáját kell felderítenünk, hogy a fogyaték vagy a valláshoz felekezethez való tartozás az oka-e a megkülönböztetésnek, ezt mindenképpen fel kell deríteni. Aztán itt van az ENSZ megállapodás, amely a fogyatékkal élők jogaival foglalkozik. Az Európai Unió szintén ratifikálta ezt a megállapodást, és abban az szerepel, hogyha nincs megfelelő intézkedés, akkor a fogyatékkal élők szemmel ez is megkülönböztetést jelent, ez azonban, ez a megfogalmazás az irányelben nem szerepel. Ezt szintén át kell vennünk, hiszen ennek gyakorlati következményei lehetnek, hogy ezt is megkülönböztetésnek kell tekintenünk. Szeretném hallani az Európai Bizottság véleményét ezzel kapcsolatosan, tehát az ENSZ megállapodással kapcsolatosan, hogy ezt beemeljük-e az irányelvbe a koordinátoroknak is továbbadom a kérdést. Thank you. Köszönöm szépen. Van-e itt valaki a GUE részéről? Úgy tűnik, hogy nincs. Valaki a zöldektől esetleg, aki szeretne hozzászólni? Zöldek képviseletében. Nem? Senki? TFDD? Esetleg ön? Köszönöm, elnök asszony, elmondhatom általánosságban, hogy a frakciónk is minden kétséget kizáróan támogatja ezt a szóbeli kérdést. Beszélünk majd még erről ülésünkön. Egyetértek azzal, hogy nagyobb konkrét és specifikus jellemzőkre van szükség, minden további nélkül támogatjuk ezt a felvetést. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Márten úr. Merci, Madame le Président. Igen, elnök asszony. Nos, mindaz, amit hallhatunk, az dicséretes a rasszizmus elleni küzdelem. Azt hiszem, hogy mindenki emellett van itt ebben a teremben, de felhívnám a bizottság figyelmét a pozitív diszkrimináció rendszerére, amelyet a szélsőségekig hajtanak. Félek, hogy a bizonytalan munkakörülmények légkörében, amely sok országra jellemző, ez a pozitív megkülönböztetés esetleg úgy értelmezhető, hogy egyfajta furcsa preferenciákat fogalmazunk meg. Itt nagyon figyelnünk kell, hiszen a külföldiekkel szembeni preferencia olyan országban, ahol a saját polgárok bizonytalan munkakörülmények között dolgoznak, az a különböző etnikai közösségek közötti súródásokhoz vezethet. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Lindhont asszony a bizottság részéről itt van-e? Parancsoljon a szó. A bizottság figyelembe vette a felvetett véleményeket, és a választ ennek megfelelően fogjuk elkészíteni. Szeretném megjegyezni, homi, hogy ami a fogyatékkal élők észszerű elhelyezését illeti, ez tulajdonképpen a foglalkoztatási egyen, esélyegyenlőség irányelv tartalmazza, és garantálja. Ami pedig a pozitív diszkriminációt illeti, az irányelv, valamennyi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy pozitív intézkedéseket hozzanak a diszkriminált csoportokkal szemben, azonban nem kötelezi őket arra, hogy ezt meg is tegyék. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Köszönöm ezt a pontosítást. Akkor folytatjuk. November 4-én fogjuk, fogunk erről szavazni a Foglalkoztatási Bizottságban, a szóbeli kérdést pedig a szakbizottság nevében az elnök a második novemberi plenárisra fogja beterjeszteni. ahogyan a korábbiakban megtárgyalt szóbeli kérdésnél is. Köszönöm akkor mindenkinek, a következő ülésünk pedig november 4-én lesz, akkor úgy tűnik, hogy minden munkát elvégeztünk. Nagyszerű, köszönöm szépen, köszönöm a támogatásokat.